So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können. Szeretnék mindenkit arról tájékoztatni, hogy az elnökök értekezlete Nagyja Morat és Lamia Azsit jelölte a Szaharov díjra, Hölgyeim és uraim, a díjazottaink közösen